Kedves kollégák, szeretném megnyitni a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság mai ülését. Szeretném megkérdezni, hogy valakinek van-e valamilyen óhaja a napi rendel kapcsolatosan. Úgy látom, nincs. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy van tolmácsolás, és az interneten közvetítik az ülést. A mai ülésünk alkalmával a mentesítési eljárásról lesz szó. Örülök annak, hogy Stajkurász görög minisztert üdvözölhetem itt a tanács képviseletében. A szerződések meghatározzák a mentesítési eljárást, miszerint a tanácsnak ajánlást kell megfogalmazni a mentesítési eljárásban, és az Európai Parlament határoz a mentesítésről. Miniszter úr, itt a szakbizottságban újra és újra felmerült a mentesítés kérdése, mit is jelent a mentesítés, az Európai Unió költségvetésének 80%-a megosztott illetékességbe tartozik, ez azt jelenti, hogy a tagállamok, illetve a régiók rendelkeznek felette, ezen a területen tehát más szóval a tagállamok központi szerepet játszanak. Abban a kérdésben például nagyon nagy szerepük van, hogy hogyan lehet a költségvetés végrehajtásának hatékonyságát növelni, hogyha a számbevőszék növekvő hibaarányt állapít meg, például a vidékfejlesztési pénzek területén, akkor mindenképpen fontos és helyén való, hogyha a tagállamokat is arra próbáljuk ösztönözni, hogy javítsanak a teljesítményükön. Örülünk, hogy a tanácsoros elnökségének képviseletében ma itt van velünk, és így közvetlenül a tanács képviselőjével is tárgyalhatunk, miközben persze tudjuk azt is, hogy a tanács valójában nem felelős az egyes tagállamok eljárásáért. Társjogalkotói funkciója van, de természetesen az egyik kormány képviselője is ön egyben, nem csak a soros elnökségé. Mielőtt megadnám ennek a szót, üdvözölném Semet a biztos urat is a szakbizottságunkban. Nagyon örülünk annak, hogy az Európai Bizottság rendszeresen itt jár nálunk, és jelentést tesz, és persze mindig felelősségre is vonjuk a bizottságot, többször bírálatot is, kritikát is megfogalmaztunk, és néha az Európai Bizottságot bíráljuk mi is, és a nyilvánosság is bírálja őket olyan dolgokért, amelyeket nem tudnak közvetlenül befolyásolni. Egy kérdésben sajnos még nem sikerült dűlőre jutnunk, ez pedig a tanács mentesítésének kérdése. Úgy gondolom, ezt nem árt nyíltan kimondani. Lehet az embernek eltérő véleménye bizonyos témakörökben, és mégis egyetértésre tudunk jutni. Én a KONT szakbizottság álláspontját szeretném itt még egyszer megerősíteni. Az illetékes jelentéstevőnk sajnos ma nincs itt, nincs jelen, de ezen a héten megvitattuk már ezt a kérdést. Mi úgy gondoljuk, hogy a tanács költségvetését is mentesítési eljárásnak kellene alávetni. Ugyanis nem tudjuk elfogadni azt, hogy vannak olyan költségvetések, amelyek közpénzekből gazdálkodnak, és amelyek nem tartoznak parlamenti ellenőrzés alá. Ez legalábbis a mi álláspontunk, és jó lenne, ha legalább kérdéseket tehetnénk fel a költségvetés végrehajtása kapcsán. Miniszter úr, ön ismeri ezt az álláspontunkat, én még egyszer szerettem volna a szakbizottság nevében világossá tenni, hogy mi is a véleményünk ezzel kapcsolatosan. Kedves kollégák, a görög soros elnökség egy nagyon nehéz időszakban vette át a soros elnöki posztot. Miniszter úr, nagyon örülünk annak, hogy az ön hazája Görögország pozitív eredményekről számolhat be sok-sok nehéz év után, miután a görög polgárok nagyon nehéz megszorításokkal szembesültek. Itt a kontban gyakran beszélünk a trojka szerepéről is, valamint arról, hogy mely intézkedései a trojkának helyén valóak és észszerűek. A szakbizottságon belül mi többségben úgy gondoltuk, hogy a megfelelő költségvetés ellenőrzés minden egyes tagállamban aktívan hozzájárul, sőt a legjobb hozzájárulás ahhoz, hogy az állami költségvetési kríziseket elkerüljük a jövőben. Tehát a költségvetés ellenőrzés a demokratikus kontroll szerves része, és ha jól működik, akkor természetesen megvédi a tagállamokat azelől, hogy túl nagyra nőjön az államadóság. Szeretettel üdvözlöm, és kérem, most szólaljon fel, megadom a szót önnek. Miniszter úr, örülünk, hogy itt van, parancsoljon. Mr. President. Elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, Szemeta biztos úr, hölgyeim és uraim. I have the great honor to present... Nagy megtiszteltetés számomra, hogy bemutathatom a tanács álláspontját, hogy mentesítést adjunk a bizottságnak, és pedig a 2012-es pénzügyi év tekintetében. Ez a dolog nagyon fontos. A európai pénzügyi helyzet és a költségvetés végrehajtása tekintetében. A tanács természetesen abban érdekelt, hogy az európai források megfelelően kerüljenek felhasználásra. A 2012-es költségvetés ről az Európai Számövőszék írt jelentést, amelyet megtárgyaltunk. Konstruktív együttműködés folytattunk a tagállamokkal, és egy nagyon jó, kiegyensúlyozott dokumentumot sikerült összeállítanunk, amely problémákat azonosít, és útmutatásokat is tartalmaz. Ez a dokumentum kedden került elfogadásra az ECOFIN-ban, és ma szeretnénk bemutatni a szakbizottságnak. Az ECOFIN ajánlásokat is megfogalmazott a decentralizált ügynökségek tekintetében és a közös vállalkozások érdekében. A tanács megerősítette, hogy számos olyan elem van a tanács szempontjából, amelyeket nyomon kell követni és végre kell hajtani a bizottság és az ügynökségek által, és pedig késlekedés nélkül. Ebben az összefüggésben a tanács ismételten rámutatott arra, hogy évről évre haladást érzünk, a pénzügyi rendszerben, ami pedig az Európai Unió költségvetéséből történő kifizetéseket illeti. Azonban bizonyos esetekben azt láttuk, hogy 2009 óta a határérték felett is találtunk összegeket. 2009 előtt a növekedés más tendenciát mutatott, és itt a módszertani változásokra utalnék. Hölgyeim és uraim, hogyha ezeket az eredményeket eh, figyelembe vesszük, akkor eh, alapvető kijelentéseket eh, is tehetünk a tanács ajánlásairól. Először is, és a legfontosabb, hogy a tanács üdvözli a megbízhatóságokról szóló éves jelenséget, a bevételekről, a kötelezettségvállalásokról és az adminisztrációs kiadásokról szóló jelentést. Azonban aggódik a tanács, hogy a operatív területen még mindig anyagi hibák vannak. Ide tartozik például a kohézió, a vidékfejlesztés, a kutatás. Tehát ezek a területek azok, ahol problémákat észleltünk. Egyidejűleg a tanács felhívta a figyelmet arra, hogy az ellenőrző rendszerek csak részben hatékonyak, amennyiben az említett tranzakciók szabályosságának felülvizsgálatáról van szó. A tanács tisztában van azzal, hogy a jobb költekezés és a jobb pénzügyi menedzsment különleges fontossággal bír abban a tekintetben, hogy a közvélemény hogyan látja az Európai Uniót és annak költségvetését. A tanács támogatja a számbevőszék ajánlásait, és ezeknek teljes végrehajtását. A tanács kifejezésre juttatja, hogy elégedetlen bizonyos területekkel, például a vidékfejlesztés tekintetében. Hasonló módon a hiba arány a regionális politikában is viszonylag magas szinten van. Ebben az összefüggésben a tanács megismétli annak szükségességét, hogy a bizottság jobban együttműködjön a tagállamokkal, hogy összpontosítottabb iránymutatókat adjon, amelyek segítenek a tagállamoknak, hogy megfelelő, megelőző és korrekciós eszközöket alakítsanak ki. Ezen túlmutatóan a tanács észrevételezi, hogy a tranzakciók egy része nem jutott el a tagállamokhoz, illetve az ezekről szóló információk nem jutottak el a tagállam megfelelő szerveihez. A tanács hangsúlyozza, hogy a megfelelő, megelőző és ellenőrző kapacitások kulcsfontosságot képviselnek abban a tekintetben, hogy ne legyenek hiányosságok a kifizetéseknél. Teljes mértékben támogatjuk azt, hogy legyen egy megfelelő védelmi rendszer, amely az európai költségvetést szolgálja. Most ezt szeretném konkretizálni. Természetesen időbe telik, amíg látjuk a jobbulásukat. Azonban komplex jogi keretre van szükség. A szabályok harmonizációja és a megfelelőség a legfontosabb alapeleme egy pénzügyi vizsgálatnak. A több éves 2014 és 17 között lévő program és az új pénzügyi rendelet új további ellenőrzési lehetőségeket tartalmaz, hogy haladást érjünk el az egyszerűsödés, az átláthatóság, a koherencia tekintetében, hogy a szabályok egyszerűbben alkalmazhatók legyenek. Néhány új eszköz, mint az egyszerűsített költségopciót a bizottság már megvalósított egyidejűleg, nagyon sok még a tennivaló. A közbeszerzés területén. Elsősorban olyan esetekben, ahol a tagállamok nemzeti szabályai az Európai Uniós szabályok mellett párhuzamosan érvényesek. Itt mindenképpen egyszerűsíteni kell a közbeszerzési eljárásokat. A tanács bátorítja a bizottságot és a tagállamokat, hogy a jövőben is egyszerűsítsék a szabályokat, hogy a hiba arány csökkenjen. Jobb iránymutatással az érintettekkel történő együttműködéssel sokkal hatékonyabban lehet az európai forrásokat kezelni. Hölgyeim és uraim! A 2012-ről szóló éves jelentésében a számbevőszék különleges figyelmet szánt a pénzügyi korrekciókra. A tanács véleménye szerint ez nagyon fontos az Európai Unió költségvetésének hosszú távú védelmében. A tanács felszólítja a bizottságot, hogy folytassa, ahol szükséges, a további korrekciós intézkedések végrehajtását, hiszen ez a mechanizmus segít a hibák kiküszöbölésében, növeli az átláthatóságot, és optimizálja az európai források elköltését. 4,4 milliárd eurós pénzügyi korrekcióra kerül sor 2012-ben. Ez háromszor akkora, mint 2011-ben. És ez 3,2 százalék az összes kifizetéseknek, és hogyha összehasonlítjuk a 2009-2010 egy közötti időszakot, akkor ez egy nagyon jó eredmény. Köszönet ezen a helyen az Európai Parlament jelentéstevőjének is. De ki kell hangsúlyoznom, hogy a megelőzés mindig jobb, mint a korrekció. A tanács felszólítja a bizottságot, hogy erősebben koncentráljon a megelőző eszközökre, és amennyiben szabálytalanságot észlel, akkor függesse fel a források kifizetését. Tehát szabálytalanságok esetében le kell állítani a kifizetést. Most uh, szeretnék a belső rendszerre utalni. A tanács úgy véli, hogy az éves jelentés elismeri a érintettek fontos szerepét. A jelentés egy nagyon hasznos dokumentum, amely növeli az elszámoltathatóságot és az átlathatóságot elsősorban a közvéleménnyel szemben. Amennyiben figyelembe veszük a jelentés ajánlásait, javíthatunk a helyzeten. De szeretnék még rámutatni arra, hogy a tanács értékeli az Európai Unió költségvetés megszüntetése tekintetében elért eredményeket. Itt utalnék arra, hogy a számbevőszék felszólítja a bizottságot, hogy készítsen egy hosszú távra szóló előrejelzést a jövőbeli kifizetések tekintetében. Itt a jövőbeli szükségletek beazonosításáról is szó van, költségvetési prioritásokról, és biztosítani kell, hogy a jobb, javított éves költségvetéssel csökken a hibarány. Egyetértünk a számvevőszékkel azzal, hogy a teljesítményt kell mindenek előtt figyelembe venni. Fontos az, hogy megfelelő időben megfelelő összehasonlítható adatok legyenek, hogy a teljesítményt mérni tudjuk. A többéves pénzügyi keret az egyik ilyen eszköz, amely biztosítja, hogy az Európai Unió programjainak megfelelő hatása van, és elérik az az eredményt, amely miatt kialakították őket. Az eredményeknek pedig láthatóknak kell lenniük. Hölgyeim és uraim! Ezek a meggondolások, ezek a javaslatok születtek az ECOFIN tanácson, és ezeket az ajánlásokat szerettem volna az Európai Parlamentnek is előadni. Az Európai Unió általános költségvetése 2012-ben így a számvevőszék vizsgálatának tárgya volt. Köszönöm. Thank you very much, uh, Mr. Minister. Köszönöm szépen, miniszter úr, köszönjük a bevezetőjét. Mielőtt megadom a szót Markus Pipernek, megkérdezném Semeta úrat, hogy szeretnél hozzászólni. Uh, uh, köszönöm szépen, Stajkuras miniszter, tisztelt tagok, üdvözlöm, hogy milyen kiegyensúlyozott a tanács ajánlása, és köszönöm a görög soros elnökségnek is a munkáját. Már mondtam kedden az ECOFIN-ban, hogy a bizottság segíti majd a tagállamokat abban, hogy megvalósítsák az új programokat, és a 2014-2020-as pénzügyi időszakban csökkenthessék a hiba rátájukat. Felhívjuk a tagállamok figyelmét arra, hogy egyszerűsítsék a szabályokat és az eljárásokat, mind uniós, mind nemzeti szinten. Ez lehetővé teszi majd azt, hogy hozzáadott értéket teremtsünk költséghatékony szinten, miközben a hibarátát csökkentjük. Természetesen a bizottság a felügyelő szerepét és a korrekciós intézkedések foganatosítását illetően azokon a helyeken, ahol a bíróság beazonosította számba a hibákat, tevékenyek leszünk. Ha a tagállamok teljes mértékben vállalják a felelősségüket és a feladataikat az EU-s alapok kezelését illetően, jobb eredményeket érhetünk el, hiszen a prevenció mindig jobb, mint a gyógyítás. Az EU-s alapok védelme, a hibák kiigazítása nagyon fontos. A jogosságot és az igazságosságot is biztosítani akarjuk szállítani akarunk az állampolgároknak. Nagyon sok mindent teszünk annak érdekében, hogy új ö, teljesítményindikátorokat foganatosítsunk meg minden egyes program keretében. A 318-as cikkhez kapcsolódó értékelő közlemény nagyon fontos lesz. A bizottság javítani akarja még ezt a jelentést. Végül van három tagállam, amely nem támogat az ECOFIN monumentesítést. Őszintén szóval nem is értem, hogy az ő követelésük mennyiben különbözik a tanácsi ajánlásoktól. Abban ugyanis egyetértünk, hogy mindenkinek javítani kell a hibarátákon. Ez azt jelenti, hogy azok a tagállamok, amelyek az EU költségvetési hozzájárulásainak 80%-át teszik ki, számukra különösen fontos, hogy megértsék, hogy tagállami szinten lépniük kell, és védenünk kell az EU-s alapokat is. A közös közlemény jól tükrözi azt, hogy maga a tanács mit szeretne, és a bizottság új eszközöket, és intézmények közötti munkacsoportot. Ezek nagyon fontosak, és minden egyes szereplőnek fel kell karolnia ezeket. Bár a három tagállam nem írta alá az ajánlásokat, ezért még remélem, hogy támogatják a bizottságot abban, hogy garantálják az EU-s költségvetés megfelelő kezelését, nemzeti és EU szinten is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig megadom a szót az előadónak, Markus Pipernek. Ja, danke, Herr Vorsitzender, Herr Minister. Köszönöm szépen. Miniszter úr, biztos úr, van egy kérdésem a napi rendet illetően. Ugyanis az általános mentesítésről szólt a biztos úr, de én inkább a soros elnökség képviselőjének a megjegyzésére reagálnék. Köszönöm szépen a tanácsnak. Köszönöm szépen azt is, és elismerésem, hogy ország, a Görögország milyen nagy eredményeket ért el mostanában. Gratulálni szeretnék. Ami a tanácsállás foglalását illeti, Igazából vegyesek az érzelmeim. Ugyanis az az érzésem, hogy a tanács azt javasolja, hogy bólintsunk rá a mentesítésre, mert vannak olyan kirívó esetek, amelyek megnehezítették ezt a munkát a tanácsban. Azt azonban figyelemre méltónak tartanám, hogy három tagállam sem írta alá. Svédország, az Egyesült Királyság és Hollandia ezt a mentesítést. Így aztán nekem úgy tűnik, hogy a tanácsban azért nem egyöntetű, hogy mit szeretnének, amikor szavaztak. Úgyhogy kénytelen vagyok néhány kellemetlen kérdést is feltenni. Ön a mentesítést illetően 2012-t a pénzügyi kiigazítást dicsérte. De akkor az a kérdésem, csak négy tagállam adja ki a jó teljesítménymutató, a korrektúra 60%-át. Vagy összesen 8 ország teszi ki a 90%-ot. Nincs itt egy kis ellentmondás az európai pénzek kezelésében, hiszen ez azt jelenti, hogy 20 tagállam jól viselkedett, és mindig ugyanaz a néhány tagállam az, amelyik a hibarátát kiteszi a második kérdésem. A számvevőszék. Már nagyon régen azt mondja, hogy magukat tagállamok kellett volna, hogy felfedezzék ezeket a hibákat. Körülbelül a felfedezett hibák 50-60%-ára maga a tagállam kellett volna, hogy rájöjjön. Az hogy lehet? hogy a nemzeti hatóságok, az auditáló hivatalok ilyen nagy hibarátával dolgoznak, ugyanis a számvevőszék adhok próbákkal ellenőrzi a tagállamokat, de ezeket a hibákat már a tagállamoknak is fel kellett volna fedeznie. Egész egyszerűen nem értem, hogy hogy lehetne bizalomgerjesztőbbé tenni a tagállamok munkáját. Tehát még egyszer, a 90 százalék. Jó, rendben van. Mezőgazdaság, regionális politika. De van néhány tagállam, amelynél nem stimmel ez az arány, és én fölteszem a kérdést, mivel tudjuk, hogy kik ezek, tudjuk, hogy mik a hibák, Miért bólintunk rá a mentesítésre az esetükben? Lenne egy harmadik kérdésem. A föld azonosító ellenőrzések. 20 Staaten probléme festgestellt. Und die Europäische Kommission 21 tagállamban állított, állapítottunk meg hibákat és fenntartásokkal élt három tagországban, mi szerint azt jelezte háromban, hogy valószínűleg nem megfelelő a rendszer. Akkor fel kell, hogy tegyem a kérdést, ha a bizottságnak magának fenntartásai vannak, akkor hogy lehet egyszerűen idejönni és azt mondani, hogy adjuk meg a mentesítést nekik? ha megengedi, például Görögországra rákérdeznék, hogy néz ki a geográfiai információs rendszernél a területinformáció, és hogy ott be tudják-e majd szedni ezeket a pénzeket, mert úgy tűnik, hogy Görögországban valahogy a szolgáltatott információk nem megfelelőek. Aztán regionális fejlesztés. Sajnos itt a legmagasabb a hibaráta, és ön is mondta, hogy új rendszereink vannak, de ezek csak néhány év múlva lesznek hatékonyak. De azért itt mégis azt mondta, hogy bulincsunk rá a mentesítésre. Mivel indokolja ezt? Miért biztos benne, hogy a jövőben működnek majd ezek a rendszerek, és egy utolsó kérdésem a regionális politikára. Az EB, a kohéziós alapja és a fejlesztési alapra 16. 2007-2013-as időszakra fenntartásokkal élt. akkor itt sem értem, hogy lehet olyan biztos benne, hogy ajánlhatja, hogy bólintsunk rá a mentesítésre. Várom a válaszát. Ja, vielen Dank äh, an den Bericht. Nagyon szépen köszönöm a jelentéstevőnknek, Piper úrnak. Most pedig megkérem a frakciók képviselőit, hogy szólaljanak fel. Elsőként Gájer úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt miniszter úr, tisztelt biztos úr, a magam részéről én is szeretettel üdvözlöm Önöket a szakbizottságunkban. Nagyon szépen köszönöm Önnek, miniszter úr, hogy eljött ma délelőtt hozzánk, hogy a miniszterek tanácsának döntéséről beszámoljon. A jelentésben szereplő elemzésnek tulajdonképpen kifejezetten örülök, hiszen nem emlékszem arra, hogy egy tanácsi dokumentumban valaha ilyen intenzíven kidomborították volna a tagállamok szerepét. És sok pontban az önök dokumentuma fedi mindazt, amit én a múlt évben a mentesítési jelentésemben is leírtam, ami a tagállamok felelősségét illeti, sőt, azon három pénzügyminiszter dokumentuma, akik azokhoz a tagállamokhoz tartoznak, akik nem akarják megadni a mentesítést, három bekezdésben világosan kiemelik a tagállamok felelősségét. Olyan szépen fogalmazták azt meg, hogy még én se fogalmazhattam volna meg szebben. Piper kolléga jogosan bírálja a tagállami ellenőrző rendszereket, kontrollrendszereket, ehhez nincs is mit hozzáfűzöm, ugyanígy gondolom én is. A kérdés azonban az, hogy ebből az elemzésből milyen következtetéseket, konzekvenciákat von le a tanács, és szerintem csak két következtetést vonhat le. Az egyik lehetőség, hogy a tanács egy saját, a saját pozíciójának a nyomon követését, follow-upját hajtja végre, ami azt jelenti, hogy egy saját peer review-t készítene, más szóval a tagállami pénzügyminiszterek egymás között eszmecserét folytatnak arról, hogy az egyes illetékességi területükön min javíthatnának. Itt nem is megyek tovább, mert lehet, hogy már a skifi területére tévednénk el, ez már meghaladja a politikai fantáziámat. De ez lenne az egyik lehetőség minden esetre, a másik lehetőség pedig az, hogy a tagállami menedzsment és kontrollrendszereket még intenzívebben ellenőrizze. Mi az Európai Parlament költségvetés ellenőri, ellenőreiként tehát teljesen egyetértünk a tanács célkitűzéseivel, mi is azt akarjuk, hogy az európai adófizetők pénze, amely ugye a 28 tagállamból származik, hogy ezen pénzekkel politikai célokat érjünk el hatékony, észszerű módon, és minél kevéssé terheljük ezzel az adófizetőket. Kérdés, hogy ezt hogyan érjük el? És hogyha a tanács egy olyan vitát robbant ki, amelyben figyelembe veszi a tagállamok felelősségét is, akkor ezt nagyon nagy előrelépésként értékelem, hiszen így tudunk előbbre jutni ebben a kérdésben. Semet a biztos úr rövid felszólalásában elmondta, és ez a szakbizottságunk véleménye is nagy részt, és az Európai Szembevőszék elnöke ugyanígy nyilatkozott, nevezetesen, hogy a hibák nagy részét már a tagállamokban fel lehetett volna tárni. Hogyha párbeszédbe kezdünk arról, hogy az egyes intézmények a maguk részéről milyen lépéseket tehetnének, akkor úgy gondolom ez nagyon gyümölcsöző gyakorlat lenne. És hogyha arról gondolkodunk el, hogy a tagállamok hogyan tudnak jobban megfelelni saját felelősségüknek az európai pénzek elköltésénél, hogyha erről konstruktív párbeszédet tudnánk folytatni, akkor ez valóban nagyon fontos előrelépés lenne. Köszönöm még egyszer, hogy eljött, miniszter úr, is várom válaszait. Köszönjük szépen Gájár kollégának, Derek Vaughan a következő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is szeretettel üdvözlöm a miniszter urat és a biztos urat is. Érdekes volt meghallgatni a két bevezetőt. A biztos úr főként a tagállamokra hárította a felelősséget, a miniszter úr pedig a bizottságra, talán ez érthető is. Mi az Európai Parlamentben néha valahol két tűz közé kerülünk, és nekünk kell eldönteni, hogy kitéved és kinek van igaza. Ami a három tagállamot illeti azok ügyét, akik nem támogatták a mentesítést, a biztos úr utalt erre, azt hiszem ez nem is igazán a mentesítéssel függ össze, ez politikai kérdés, legalábbis főként ami az Egyesült Királyságot illeti. Szerintem az, hogy ők elutasították a mentesítést, egyáltalán nem függ össze magával a mentesítéssel. Ha megnézzük az adatokat, azt hiszem a bizottságnak igaza van, és nekünk is igazunk van, amikor azt mondjuk, hogy a kiadások 80% a tagállamok felelőssége, ezért a hiba arányban is nagy a felelősségük, valamint abban is nagy a felelősségük, hogy hogyan tárják fel, és mennyiben tárják fel a hibákat. Éppen ezért az Európai Parlament a jövőben főként a problematikus tagállamokra szeretne odafigyelni. Ugyanis azt látjuk, hogy a legnagyobb problémák egy kis számú tagállammal függnek össze elsősorban. Talán jobban oda kellene figyelnünk ezekre az úgynevezett problematikus tagállamokra. A kérdésem tehát az, hogy úgy érzi-e, hogy a tanácsban és a tagállamok között van egy hajlandóság arra, hogy bizonyos tagállamokra jobban odafigyeljenek a jövőben. Például született egy javaslat arra, hogy az Európai Bizottság cselekvési tervet készítsen ezen problematikus tagállamokra vonatkozóan. A tanácsban van erre hajlandóság. Ja, vielen Dank. Nagyon szépen köszönjük. Ebben a körben még Paul Rübig kolléga szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném kifejezni a hálámat a miniszter úr és a biztos úr felé. Mindannyiunknak fontos, hogy a tagállamok tevékenységét objektíven értékeljük, ezért örülök annak, hogy a hibaarány esetében van egyfajta átláthatóság mindannyiunk számára ez pozitív, hiszen azt láthatjuk, hogy az ellenőrzéseket megfelelően végrehajtják, és hogyha a arányokról nyilvánosan beszámolnak, és itt a szakbizottságban is nyilvánosan internetközvetítéssel megvitatjuk a arányokat, ez is azt mutatja, hogy mindannyian azon fáradozunk, hogy a jövőben a hibák aránya csökkenjen. A kérdés az, hogy milyen lépéseket tehetünk annak érdekében, hogy azokban a tagállamokban, ahol nagyon magas a arány, javuljon a helyzet. Az egyik legfőbb követelés természetesen a képzéssel kapcsolható össze. Hogyan lehet a tagállamokban az illetékeseket jobb képzésben részesíteni? A kérdésem, hogy van erre, van-e erre vonatkozólag egy legjobb gyakorlat, vannak-e mérőszámok és statisztikák az illetékes tisztviselő képzésére vonatkozóan, milyenek az előrelépések ezen a téren, és van-e valamilyen elképzelés arra vonatkozólag, hogy a különböző oktatási módszerekhez kapcsolódó technológiai lehetőségeket hogyan lehet itt alkalmazni. Az e-learning, az elektronikus úton történő oktatással itt talán sokat el lehetne érni. Kérdésem, hogy kívánják-e bevezetni az ISO 9000-et, ahol egy megfelelő normáknak megfelelően zajlanának le a folyamatok, a vonatkozó képzési lehetőségekkel és igazgatási lehetőségek alkalmazásával a hibaarányok bizonyíthatóan csökkenthetők lennének. Van-e az Európai Bizottságnak erre vonatkozóan valamilyen javaslat, és a tanács kíván-e tenni valamit ezen a téren? Köszönöm. Elnök, köszönjük szépen. Úgy látom, más nem szeretne hozzászólni a szakbizottságunk részéről. Meg szeretném most kérni a miniszter urat, hogy válaszoljon a felvetésekre. Ladies and... Hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm a megjegyzéseket, kritikus felhangjaikat és kérdéseiket. Megpróbálok az összessel foglalkozni a rendelkezésemre álló rövid időn belül. Egy általános megjegyzéssel kezdeném. Minnyáján az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács ugyanazokat az értékeket osztja, és közös célokkal rendelkezik. Védenünk kell az Európai Unió költségvetését, hatékonyan, átlátható módon kell az európai forrásokkal bánni, egyszerűsíteni kell, világosabbá kell tenni a szabályokat, hogy mindenhol megfelelő módon alkalmazni lehessen őket. Együtt kell működnünk ezen a közös alapon, hatékonyan, annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy az európai programnak megfelelő hatása van, világos, közérthető, átlátható módon. Említették, hogy nem minden ország támogatja a tanács ajánlásait. Azonban 25 tagállam az óriási többség mellette. The three member states acknowledge. Azonban a számvevőszék jelentését elfogadják ezek az országok, azonban a lényeg az, hogy 2000 12-es költségvetésről szóló számvevőszéki jelentés olyan ajánlásokat tartalmaz, amely a hatékony ellenőrzést szolgálják. A bizottságnak és a tagállamoknak is javasoljuk, hogy ezeket szíveljék meg, hogy jobb eredményeket érjenek el. Úgy gondolom, hogy a felszólalásomban néhány javaslatot, néhány fenntartást is említettem. Hiszen az a közös célunk, hogy átlátható, közös alapról induljunk el, hogy az európai forrásokat megfelelően használjuk fel. Hát ennyit szólnék a tanács mentesítéséről. Önök is tudják, és én is tudom, hogy nagyon fontos dologról van szó. A tanács az Európai Parlament állásfoglalását tudomásul veszi, de szeretném elmondani, hogy itt egy általános politikai érvről van szó. Egyetértünk a tanácsban azzal, hogy az európai kiadásokat nagyon alaposan meg kell vizsgálni. Az intézmények felelősek azért, hogy az Európai Unió költségvetése mentesítést kapjon. Ebből az okból az Európai Parlamentnek és a tanácsnak is olyan állapotban kell lennie, hogy képes legyen a pénzügyeket hatékonyan megvizsgálni. A tanács több helyen javasolta, hogy az intézményeink között formalizáljuk a kapcsolatokat megbízható együttműködés érdekében. Így egy közös kiinduló pontról vizsgálhatnánk meg a pénzügyeket. Egy megalapodás tervezetet is készítettünk, és pedig 2010. július-szeptember között. Ez az éves mentesítési folyamatban szabályozná az együttműködést, és pedig egészen 2011-ig visszamenőleg. A tanács nagyon fontosnak tartja, hogy legyen egy ilyen megállapodás, hogy közösen érjük el a több átláthatóságot és beszámoltathatóságot. Még teljes mértékben tisztelemben tartjuk a szerződésben foglaltakat. A elnökség és az Európai Parlament informális megbeszélés, megbeszéléseiből is kivehettem, hogy önök szeretnék a tanácssal újraindítani a tárgyalásokat. A tanács mentesítése tekintetében a nagykövetünk találkozott a parlament képviselőivel. Teljes mértékben nyitottak vagyunk abban a tekintetben, hogy az Európai Parlamenttől minél hamarabb megállapodást kössünk a nemzeti nyilatkozatok témája. Ez egy eléggé bonyolult téma. Nagyon sok különféle dimenziója van, amit mind-mind figyelembe kell venni. Főleg az új pénzügyi rendelet 2013-tól bizonyos változásokat is tartalmaz az Európai Unió költségvetésével kapcsolatban. Egy ilyen új elem annak a kikötése, hogy a tagállamok hatóságai felelősek az Európai Uniós kifizetések felhasználásáért. De a tagállamok önként nemzeti nyilatkozatokat is tehetnek megfelelő szinten. Egy új kompromisszum született a pénzügyi rendelet tekintetében, ez pedig nagyon hosszú, bonyolult tárgyalások eredménye volt. A tanács véleménye szerint ez a kompromisszum megfelelő egyensúlyt képvisel az Európai Parlament és a tanács álláspontja között. Ugyanakkor a tanács részt vesz az intézmény közi munkacsoport munkájában, amely célja a nemzeti nyilatkozatok vizsgálata. Ez pedig az Európai Parlament kezdeményezésére történt. A munkacsoport még nem fejezte be a munkáját, a munka eredménye nyilatkozat lesz. Emlékeztetnék arra, hogy a nyilatkozatok nem kötelezőek, önkéntesek, és minden tagállamra ugyanúgy vonatkoznak. Remélem, hogy a konstruktív szellem a munkacsoporton belül végig megmarad, minek eredménye a megfelelő nyilatkozat lesz. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió beszámoltathatóságát növelni kell, hogy hitelességét növeljük a közvélemény felé. Azonban meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet ezt elérni, és természetesen mérható eszmecserét is kell erről tartanunk. Tehát várjuk a munkacsoport javaslatait. Most kitérnék még néhány elemre. Tehát a pénzügyi korrekciók nagyon fontosak az Európai Unió pénzügyeinek védelmében és a költségvetés védelmében. A tanács ezért támogatja a bizottságot, hogy pénzügyi korrekciókat eszközöljön, amennyiben szabálytalanságokat észlel a források elköltésénél. Erősíteni kell a felügyeleti és ellenőrző rendszereket, ezen kívül szigorúan alkalmazni kell a kifizetések felfüggesztését és leállítását is. Ez Görögországra is vonatkozik, mert valaki feltette kérdés Görögországgal kapcsolatban. Itt néhány megjegyzésem is lenne ehhez a kérdéshez. A könyvvizsgálók az én országom tekintetében 2012-ben találtak strukturális tranzakciókat a vidékfejlesztés területén, illetve a kohéziós politika tekintetében. Azonban az elmúlt évek alatt mégiscsak jelentős haladást sikerült elérnünk az ellenőrző rendszerben és a kifizetések menedzselésében. A következő területekre utalnék. A könyvvizsgálat intenzívebb tétele, az auditálási stratégia megerősítése, a javaslatok erősebb figyelembe vétele, főleg a haszonélvezők tekintetében, akiknek járnak európai források. Nagyon fontos az, hogy a könyvvizsgálatot sikeresen sikerüljen lezárni a bizottsággal történő együttműködés és a keresztmegfelelések érdekében a strukturális alapok felhasználása 2012-13 alapján javult a nemzeti számbevőszékek véleménye szerint. A hiba arány 2012-2013-ban 2,6%-ra csökkent 4,9%-ról. Ez a 2011-12-es szám. Ebbe az irányba kell tovább mennünk. A pénzügyminisztérium folytatja az ellenőrző tevékenységét. Egy, -egy csalás elleni koordinációs testületet hozunk létre 2014-ben. Így ennek a szervnek a funkcionális illetékessége növekszik. Most a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés tekintetében a tanács itt elégedetlenségének adott hangot ezen a két területen. Azonban meg kell néznünk, hogy mik a problémák. Úgy gondolom, hogy sikerült ezeket a problémákat azonosítani. Tehát itt a megfelelőségi kritériumokon túl azt láttuk, hogy nagyon sokan nem felelnek meg a mezőgazdasági, környezetvédelmi előírásoknak. Gyakran észleltük, hogy a közbeszerzési szabályokat is megsértették. A programok nagyon összetettek. A tanács szorgalmazza, hogy a bizottság és a tagállamok mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy a elfogadott cselekvési terveket alkalmazzák, hogy megelőzzék, illetve korrigálják a hibákat. Például a mezőgazdaság területén a bizottság nyomon követte a helyzetet, és cselekvési tervet is dolgozott ki, amennyiben szükséges volt. Öt tagállam esetében történt ez. A vidékfejlesztés esetében itt a halászat egészségügy tekintetében. 2012-ben 14 ország számára dolgoztak ki cselekvési tervet. Ezt 2013-ban az összes tagállamra kiterjesztették. A bizottság tájékoztatott minket, hogy néhány tagállam megváltoztatta vidékfejlesztési programját, hogy a cselekvési terveknek jobban megfeleljenek. Végezetül. Once again. Még egyszer ismételném, szeretném megköszönni ezt a nagyon hasznos eszmecserét. Örülök, hogy észlelhettem, hogy nagyon sok közös agályunk van, közös értékeink vannak, hogy megfelelő alapot hozzunk létre egy minősített vizsgálat érdekében. Az Európai Parlament, a Bizottság, a Tanács, a Számvevőszék és a tagállamok konstruktívan kell, hogy együttműködjenek a megfelelő pénzügyi ellenőrzés érdekében. Fontosabb, mint valaha, hogy hangsúlyozzuk elszántságunkat, és hogy minden szereplőt felszólítsunk, hogy tegyen meg mindent ellenőrzési és felügyeleti kompetenciája javítása érdekében. Az elkövetkezendő években jobb eredményeket kell elérnünk. Küldtünk egy félreérthetetlen jelzést az európai polgárok és adófizetők irányába, hogy az Európai Unió költségvetését megfelelő, tisztességes módon valósítjuk meg. A több éves pénzügyi keret nagyon lehetőséget kínál nekünk, hogy tovább egyszerűsítsük a szabályokat, és hogy ezáltal csökkentjük a hibák lehetőségét is. Természetesen ide technikai lehetőségek is ide számítanak. Legyen szoros az együttműködés az intézmények között, hogy új kezdeményezéseket sikerüljön kidolgozni. Ide tartozik az Európai Unió gazdasági érdekeinek védelme. Végezetül pedig Görögül szeretnék egy megjegyzést tenni, hiszen néhány megjegyzést tettek Görögországra. Köszönetet szeretnék mondani az elnök úrnak és a szakbizottság tagjainak, nagyon pozitívak voltak a visszajelzéseik, és elismerték, hogy a görög kormány és a görög állampolgárok nagyon nagy erőfeszítéseket tettek, természetesen az önök segítségével. Görögország most már eléri azt, és az adatok is ezt mutatják, hogy 2013-ban ö, csökkenti nagyon nagy részben a hatalmas adósságát. 2013 nagyon fontos év, év egyedülálló, és sikerült megfelelő egyensúlyt teremtenünk nagyon sok évtized után. De természetesen az országnak még ki kell lábalnia a válságból. Ennek érdekében mindent meg kell tennünk, hogy a görög állampolgárok erőfeszítései ne legyenek hiába valók, és az önök segítsége sem. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, sok sikert kívánok a munkájukhoz, a mentesítés a munkához 2012-es évre. Köszönöm. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Minister, for your statement and answer. Köszönöm szépen, köszönöm miniszter úr, hogy válaszolt a kérdéseinkre. Nagyon örülünk annak, hogy jelezte, hogy a tanács készen áll arra, hogy a mentesítést illetően együttműködjön, és reméljük, hogy nem sokára előre haladunk. Ez döntő jelentőség, és köszönöm, hogy itt volt. Tudjuk, hogy az elnökségnek az ütemterve mindig nagyon szoros, és csak hangsúlyozni tudom a szakbizottság részéről, hogy a görög elnökségnek sok sikert kívánunk, minnyáján mm, igényt tartunk erre, és nagyon örülünk, ha sikerül megvalósítani. Köszönöm, hogy itt volt, és sok sikert különösen Görögország fejlesztéséhez, hiszen ez szolgálja az állampolgárok érdekét. Köszönöm szépen!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 Äh, Kedves kollégák! Miután éppen most találkoztunk Stajkúrász miniszterrel, aki a görög soros elnökséget képviselte, most pedig a spanyol kormány képviselőjének adnám meg a szót. A költségvetési és államigazgatási minisztérium vezetőjének, Fernández Kuresz asszonynak. Köszönöm, hogy ellátogatott ide. Markus Piper a jelentéstevő ezügyben. Azért hívtuk meg önt, hogy a mentesítése kapcsolatban eszmecserét folytathassunk, úgyhogy Markus Pipernek adom meg a szót. Mert Azért látjuk itt szívesen ma önt, hogy az Európai Unió költségvetését rendbe tehessük, és nagyon köszönjük önnek, hogy ellátogatott ide. Markus Piper. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az államtitkár asszonynak, hogy eljött ide, és köszönöm, hogy a spanyol helyzetről ezt mecserét folytathattunk föderális államszerkezet pont, mint Németország, és az Európai Szociális alap felszívásával Spanyolországnak és Németországnak, és különösen Nordrhein-Westfalennek, ami az én területem, amit képviselek, nagyon nagy problémák vannak, és nagyon ismertek ezek a problémák. Szeretnék néhány kérdést feltenni a spanyol helyzetről. Feltűnt nekünk, hogy az elmúlt években nagyon nagyot javult a helyzet, úgy tűnik, hogy valamiféle új politikát alkalmaznak, másrésztről viszont. Még mindig 2012-ben 13 milliárd euróból amit kapott Spanyolország, mint támogatás, 2,1 milliárd eurónyit fedett le a hibaráta, ez egy 16,8%-os hibaráta, ez elég magas. Talán be tudna számolni arról először. 2000 és 2006 között mi nem ment jól, és másodszorban miért tart ez ilyen sokáig, hogy a pénzügyi korrektúrákat alkalmazzák? az adminisztrációs kapacitás egyszerűen blokkolja a pénzek felszívását. Addig nem szívhatnak fel több pénzt, amíg nem javítják a hibákat, ami aggaszt minket. 2012-ben az EB 23 program esetében mondta Spanyolországra, hogy vizsgálati fenntartással él. Ez nagyon nagy szám meg tudná mondani, hogy miért? Spanyol szempontból. Elmagyarázná nekem, hogy hogy történt ez? A regionális politikában mi a probléma pontosan? Aztán van még egy kérdésem. Tényleg foglalkoznunk kell ezzel. Mindig azt halljuk a számvevőszektől, hogy a hibák 60%-át maguk a tagállamok is felfedezhették volna. Az egész rendszer azon alapszik, hogy nemzeti szinten is vannak auditáló szervek. Így nagyon megbízhatatlanná vált a rendszer, és ha Spanyolországra kellene rákérdeznem, be tudnál számolni azról, hogy mi történt ott, mi történik az auditáló hatóságokkal, hogy lehetne ezen javítani, mit tehetne a bizottság, hogyan segíthetne. Ez lenne a kérdésem. Köszönöm szépen elnök, köszönöm szépen én is, Markus Pipernek a bevezetőjét. Most pedig megadnám Márta Fernández Kurásznak, az államtitkárasszonynak. Köszönjük, hogy eljött. okay. eh, muchas gracias. Buenos días, señores y señores parlamentarios. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. Nos, én itt ma a pénzügyi és államigazgatási minisztérium költségvetésével kapcsolatban szeretnek beszámolni, a kohéziós alappal kapcsolatban, a regionális fejlesztési alap és más EU-s alapokkal kapcsolatban. Először is, hogy mondjak köszönetet a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottságnak, hiszen lehetőséget kínáltak arra, hogy a jelenlegi, a múltbeli és a következő állami gazgatási szervek tevékenységéről beszámoljak Spanyolországban az EU-s alapokkal kapcsolatban. Mi nagyon nagy támogatást kapunk az alapokból, és Nyilvánvalóan ezt önök is megállapították, hiszen nem régen Spanyolországban jártak, hogy elég hatékonyan használtuk fel a támogatásokat, javultak a mezőgazdasági mutatóink is. Nagyszerűek az eredményeink, de nem erről szeretnénk itt ma beszélni, hanem az alapok kezeléséről. Hogyan történt ez? Mi volt ez a hosszú folyamat Spanyolországban? Az európai alapok a 80-as évek óta áramlanak Spanyolországban, amióta Spanyolország belépett az Unióba. A tagállamokban nyilvánvalóan bizonyos rugalmasságra és reagálási képességre van szükség a felszíváshoz. Én ezzel kapcsolatban szeretnék beszámolni Spanyolország helyzetéről. Néhányan meglepődtek, hogy a 2012-es jelentésében a bizottság arra utalt, hogy 2006 os időszakban milliárd, milliárd eurónyi korrektúrát kellett végrehajtani. Megdöbbentette a szakértőket azt, hogy 2012-ben a számvevőszék arról számolt be, hogy Spanyolország egy olyan ország, amely jól példázza, hogy nagyon magas összegű korrekciókra van szüksége, például a kohéziós alapok felszívásával kapcsolatban 1,8 milliárd eurónyi korrektúrára. Ez bármelyik országot tekintve is a legmagasabb korrekciós arány, 49%-os. Ahhoz azonban, hogy jobban megérthessük a helyzetet, néhány dologról szeretnék szót ejteni. A bizottság 2012-es jelentése a prevenciós és önkéntes korrekciókra vonatkoznak Spanyolországban. Méghozzá 2000-2006-os időszakra nézve. A, erre az időszakra vonatkozó adatokat 2010-ben foglaltuk össze. Tehát egész egyszerűen nem arról van szó, hogy 2012-ben egyszerűen napfényre kerültek az adatok, hanem arról, hogy változott a bizottság módszere. A bizottság megállapította, hogy nagyon összetettek a korrekciós mechanizmusok, de nagyon hatékonyak is. Szerintem ezt így kell értelmezni. Tehát sikerként kell értelmezni a korrekciókat, nem pedig fenyegetésként. 2012-ben a korrekciókat illetően figyelembe kell vennünk a négyes cikket, a 438-as rendeletet, és a, azokat az uniós irányelveket, amelyek a helyi adminisztráció szervek kiépítésére vonatkoznak. A spanyol hatóságok nagyon sokáig más szabályoknak megfelelően végezték az alapok kezelését, aztán következett a rendszer módosítása, és minden egyes olyan kiadás, amely addig ö, jogszerű volt Spanyolországban, egyszerűen most nem minősült jogszerűnek az új jogszabályok szerint. Spanyolország nagyon nagy erőfeszítéseket tett ez ügyben az elmúlt években. Másodszorban a rugalmasságot illetően a közigazgatás rugalmasságát illetően. Nagyon gyorsan reagált a rendszer, és biztosítottuk, hogy a lehető leggyorsabban valósuljanak meg a változtatások. Harmadsorban a négyes cikknek megfelelően nagyon átláthatók az ellenőrzések. Ez általában a tagállamoknak a belügye, azért, mert nemzeti jogkörbe tartozik ezek kezelése. A bizottság nagyon sok tájékoztatást kapott ez ügyben a spanyol kormánytól, méghozzá ez önkéntes információ szolgáltatás volt. Hogy utaljak arra, hogy a számvevőszék jelentése szerint az európai költségvetést a lehető legmagasabb szinten védte Spanyolország minden adott pillanatban. És minden az EU-s alapok védelme érdekében történt. Aztán 2007-2013. Hát ez valóban problémás időszak. Bár 2006 os problémákat megoldottuk. De a közigazgatás és az állami kiadásokkal kapcsolatban megoldottuk a problémákat, csak hogy egy olyan ellenőrzési rendszerünk van, amely nagyon nehezen igazítható az új programokhoz. A középtávú akciók keretében, támogatások keretében nagyon nagy támogatást kaptunk, ez azonban azt jelentette Spanyolország számára, hogy 300 ezer átutalási akciót és több mint egy millió ennek keretében folyó kisebb tranzakciót kellett ellenőrizni. Az infrastruktúrák keretében is egyre több ellenőrzést kellett megvalósítani, és nem hatékony módszereket alkalmaztunk. Az új rendszerek egyszerűsítették a költségvetési rendszer, de csak a programozási időszak végén valósultak meg. És most mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt felgyorsítsuk. A spanyol decentralizált rendszer nyilván nem könnyítette meg a helyzetet. Több mint 150 ellenőrzésért felelős szervezetünk van, és több mint 2000 kedvezményezettünk. Ez azt jelenti, hogy nagyon nehéz a koordináció, de tartjuk magunkat az ígéreteinkhez. Gondolom, senkit nem kell emlékeztetni a válságra, hogy Dél-Európa országai számára ez mit jelent. Nagyon nehéz a helyzet, ez megbonyolítja a társfinanszírozást. illetve az emberi erőforrások kezelését. És nyilvánvalóan az alapok felszívásának ellenőrzését is. Spanyolország bebizonyította, hogy rugalmas tud lenni, és gyorsan tud reagálni a kihívásokra. Az új rendeletek új kihívásokat jelentenek. Az ex ante kondicionalitás, a tematikus csoportosítás, vagy például az új célkitűzések, mint a szén kibocsátás, mentes iparágak támogatása, ezek mind-mind megnehezítik a végrehajtást de mindent megteszek annak érdekében, hogy gyorsan, rugalmasan és átláthatóan teljesítsük az új előírásokat. Például ö, egyszerűsítjük az adminisztratív rendszert a 150 szervezetből, amely jelenleg az ellenőrzéseket bonyolítja le, 10 plusz 1-es rendszert akarunk létrehozni. Új módszereket alkalmazunk, új eszközöket, és magánrésztvevőket is bevonunk. Que debajo de la frialdad de algunos números és szeretnék arra utalni, hogy a e számok mögött egy olyan realitás húzódik, amely sokkal összetettebb, mint az ember ezt gondolná, és továbbra is elkötelezettek vagyunk, hogy hatékonyabb és átláthatóban kezeljük az európai alapokat. Köszönöm. Muchas Nagyon szépen köszönjük. Fernández Kurász asszonynak megnyitom a vitát. Emlékeztetni szeretnék arra is, hogy meg kell tárgyalnunk még a mentesítést is, úgyhogy figyeljünk oda az időre. Éva Ortiz figyelje szeretne felszólalni elsőként, ki szeretne még szót kérni, Gájer kolléga. kolléga nevét sajnos nem látom, mondja az elnök, és Derek van, és persze Gressle asszony is. Kérem, fogják rövidre a mondandójukat, Éva Ortiz. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Szeretném üdvözölni a magam részéről a biztos urat, a szembevőszéki tagokat is, és természetesen a Spanyol Királyság pénzügy és államigazgatási minisztériumának államtitkárát. Köszönöm szépen a mai előadását. Sok dolgot sikerült tisztáznia a mondottak által. Sok olyan információt és számadatot szolgáltatott nekünk ma, amelyek rendkívül fontosak a bennünk felmerülő kérdések szempontjából. A szembevőszék, az Európai Bizottság és a spanyol hatóságok eltérő értelmezése sokszor abból adódik, hogy folyamatosan változik a rendszer, másként értelmezik a különböző normákat, illetőleg eltolódnak folytatólagosan a prioritások és az európai intézmények, és az európai tagállamok is válságon mentek keresztül, amely folyamatos alkalmazkodást kívánt meg, és kíván meg a jövőben is. Arról szeretnék beszélni, amit a módszertani átállásról mondott az Európai Bizottság részéről. Örülnék, ha tisztázni tudná, hogy mire is gondol ezzel kapcsolatosan. Amikor az Európai Bizottság módszertani váltásának hatásairól beszél. Továbbá említette, a 438 per 2001-es rendelet 4-es cikkéről. Örülnék, hogyha erről is szólna egy kicsit bővebben. Ami pedig a mozgásteret életé a társfinanszírozás területén, ugye erről is beszélt, ez is egy nagyon fontos kérdéskör a számunkra. Köszönöm szépen, elnök. Azt javaslom, hogy gyűjtsük össze a kérdéseket, és utána hallgatjuk majd meg a választ. Gájár kolléga a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Államtitkár asszony, köszönöm önnek, hogy ellátogatott ma hozzánk, nagyra értékeljük az ön jelenlétét. És azt, hogy beszélhetünk önnel a spanyolországi helyzetről a strukturális alapok végrehajtása terén. Múlt nyáron Malagán jártam, Malagában, az ottani. Ott eltöltött idő azonban nem volt elég ahhoz, hogy ma spanyolul szóljak önhöz, ezért a tolmácsokra kell támaszkodnom. De ott jártamkor láttam, hogy mi történik az európai regionális alapokkal, és nyilván a város képben is egy egyértelmű javulás tapasztalható. Európai parlamenti képviselőként természetesen az ember örül annak, hogyha látja, hogy a források, amelyeket politikai célokra szánunk, hatékonyan kerülnek elköltésre. A város szépítésére, újítására használták fel a pénzeket, és hát tudjuk, hogy Malaga szeretne kulturális főváros lenni hamarosan. Mindig örülünk, amikor a nemzeti vagy regionális illetékes hatóságok képviselőivel folytathatunk eszmecserét. Sokat gondolkodunk azon, hogy mit tehetünk, együttműködve a többi intézménnyel, de a tagállamokkal is, amelyek az európai alapok forrásainak 80%-át kezelik, hogy mit tehetünk tehát közösen a hiba arány csökkentéséért. Ha pontosan megnézzük, hogy mely országokban tapasztalhatók problémák, hol vannak főként gondok, illetőleg, hogy hol lehetne a legtöbbet tenni a hibaarány csökkentése érdekében. Sajnálatos módon újra és újra Spanyolország kerül előtérbe, főként ami a regionális alapokat illeti. Amikor feltesszük a kérdést, hogy ennek mi lehet az oka, akkor az Európai Bizottsági tisztviselők, illetve külső szakértők is mindig azt mondják, hogy ez a rendkívül összetett közigazgatási szerkezettel függ össze, amely Spanyolországra jellemző. Itt a források odaítélése több administratív szinten fut át, és hát ez nyilvánvalóan hibákat szül. Észak-Rajna-Vesztfáliában például 38 különböző szintet kellett végigjárni egy-egy forrás odaítélésekor nyilvánvalóan ebből adódnak a hibák, gondolom Spanyolországban sem más a helyzet. Helyen valónak tartom az új struktúrákat, ezek valószínűleg csökkenteni fogják a hibák számát, de hát az új struktúrák alkalmazását be is kell gyakorolni, úgymond. Mit tesz a központi kormányzat annak érdekében, hogy ezeket az új struktúrákat optimálisan kiaknázza? Mi történik a tisztviselők képzése terén? Milyen lépéseket foganatosítanak? És mennyire derülátó azzal kapcsolatosan, hogy a helyzet milyen gyorsan javul, milyen gyorsan csökkenthető a hiba arány Spanyolországban? Tudom, nem lehet az egészet varázsütésre megoldani az új struktúrák által, hiszen az új struktúrákat is először be kell járatni, de minden bizonyal meg tudja becsülni némileg, hogy milyen gyorsan lesz hatása a foganatosított lépéseknek. Köszönjük szépen, Aránkó kolléga. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Ahogyan tehát mindenképpen szeretném megköszönni az államtitkár asszonynak ezek a nagyon érdekes információkat, de lenne még egy tisztázó jellegű kérdésem. Egy témáról nem hallottam, ez pedig az agrárpolitika alkalmazása, és még a 2015-ös reformmal összefüggésben. Tehát a közvetlen kifizetésekre gondolok, hogy mindenképpen azonosítani kell a mezőgazdaságilag hasznos területeket. Ehhez egy kicsit szerintem többet is hallhatunk van, hogy milyen problémák vannak, tehát a azonosítási rendszert hogyan lehetne javítani. Köszönöm. Gressle asszony a következő felszólaló. Köszönöm szépen. Örülünk, hogy eh, igazából eh, vette a bátorságot, és idejött hozzánk mi is tisztességesen fogunk kérdezni. Emlékeztetnék az előadó kérdésére, hogy a tagállamoknak igazából fel kellett volna fedezni ezeket a hibákat. 60%-ot mond a számvevőszék. A, vannak olyan projektek, amelyek szépek, jók, de növekedés és munkahelyteremtés tekintetében nem jelentenek olyan sokat. A spanyol projekteket hogyan ítéli meg, tehát főleg a növekedés és a fejlődés szempontjából, ez számunkra egy nagyon fontos fejezet. Arra is rákérdeztem volna, hogy véleménye szerint a bizottság hogyan tudja Spanyolországot támogatni. Még nem hallottam ki az expozéjából, hogy konkrétan mit tesznek, hogy a közigazgatás szerkezetét Spanyolországban egyszerűsítsék. Ez nagyon bonyolult téma, hiszen itt alkotmányos kérdésekről is van szó, de esetleg az európai szint nyomást gyakorolhat, abban a tekintetben, hogy modernizálódjanak bizonyos szerkezetek, amelyek hát mondjuk évtizedek, évszázadok alatt jöttek létre, és a mai napig ott vannak. Köszönöm. Köszönöm Ines Ayala Sender. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az államtitkár asszonynak, hogy eljött. És én is köszönöm az előadónak a jelentését. Én is utalnék az előbb megtárgyalt problémára. És pedig eh, itt eh, a források visszavonásáról van szó, a nyomás eléggé nagy. És hallottuk, hogy elképzelhető a források visszavétele, visszavonása. Spanyolországban megvizsgálták a különféle finanszírozási formákat a válság figyelembevételével. A számvevőszék pedig megalapította, hogy bizonyos programoknál, például a szociális alapok esetében a válság előtti foglalkoztatás tekintetében benyújtottak különféle kérvényeket, de a takarékossági intézkedések és a reformok miatt, amelyeket a trojka követelt, számos vállalat nem tudta megtartani dolgozóit, újakat meg plán nem tudott volna alkalmazni. Úgy gondolom, hogy erről mindenképpen szólnunk kell ezen a helyen. Drámai a helyzet Spanyolországban. A foglalkoztatási és növekedési programokat mindenképpen szeretnénk begyorsítani, hatékonyabbá tenni, de a trojka feltételei nagyon kemények. Pillanatnyilag vizsgáljuk ezeket a feltételeket, hogy tényleg annyira észszerűek voltak ezek a feltételek, ezt vizsgáljuk most itt a parlamentben. Ennek az eredménye az volt, hogy nem is lehetett a forrásokat elkölteni, mert más jellegű problémák jelentkeztek. Ezt is szerettem volna kiegészítésképpen hozzáfűzni, hiszen itt a szakbizottságunkban gyakran beszéltünk ezekről a kérdésekről, kollégáim is tudják. A következő kérdést tenném még fel az államtitkár asszonynak, hogy csatlakozom a kollégáimhoz. Ezek az ellenőrző helyek amelyeket létre kell hozni és egyszerűsíteni kell. Hogyan elképzelhetőek ezek egy szövetségi országban? Piper úr is utalt erre. Tehát hogyan próbálnak javítani ezen a helyzeten? És a források visszavonása tekintetében volt, ahol el lehetett térni kijavítást, és ki lehetett fizetni a forrásokat, de számos esetben ez nem volt lehetséges. Hogyan eh, tudja ezt a helyzetet eh, elmagyarázni? Derek Vaughan a következő. Köszönöm, elnök úr. Én is üdvözlöm az államtitkárasszonyt. Volt a Kont Pól egy eh, delegációs utunk Spanyolországba, és néhány politikus pedig azt mondta, hogy itt jönnek az öltönyös úriemberek, és elmondják a spanyoloknak, hogy mi a dolguk. Ez már azért sem igaz, mert elég sok nő is volt ebben a delegációban, akik nem öltönyben pompáztak ott Madridban. Például nagyon jó projekteket is láttunk. Elmentünk Madridból Valenciába, és vissza, tehát láttunk nagyon jó projekteket, Természetesen szóltunk a felfüggesztésekről, a kiavításokról. És igazából 50 közvetítő testület foglalkozik a vidékfejlesztésre szánt forrásokkal. Tehát 150 elnézést, és azt mondta, hogy most már csak 27 ilyen közbe iktatott testület van. Tehát 27 új ilyen szervezet van. Haladnánk erről egy kicsit többet, hogy hogyan választják ki őket szektorális alapon, ágazati alapon, földrajzi alapon, és hogyan tudják javítani a regionális források hatékonyságát. Köszönöm. Most az órára is tekintek, és az utolsó felszó következik a Görben Garriga kolléga. Nagyon rövid leszek. Elnök úr, két kérdésem lenne. Derek Vaughan utalt a delegációs útra, emlékszem erre az útra, és az egyik kérdés, amely ott felmerült, egy állandó ellentmondás volt a spanyol és a közösségi jogszabályok között. Mindenek előtt itt a közbeszerzésekre gondolok, és a ezen a területen folyó munkálatokra. El tudnám mondani az államtitkár azt, mondja, hogy 2012 óta milyen lépéseket tettek, hogy a kétfajta jogrendszer közelebb kerüljön egymáshoz, az európai és a spanyol. A második kérdésem pedig a következő. Az új eh, nettó pénzügyi kiavítások tekintetében olvashatunk egy ilyen 2,5%-ot. Hogyan látja ezt? Tehát a nemzeti ellenőrző szerepe kompetenciája most egyszerűbb vagy nehezebb? Köszönöm szépen. Sok kérdést hallottunk, kevés időnk van. Államtitkár asszony most arra kérném, hogy eh, próbálj meg válaszolni. Tíz percünk van, tíz perce van, mert utána még szeretnénk fél egyig a mentesítés is megtárgyalni. Amennyiben nem sikerül az összes kérdésre válaszolni, akkor írásban adják meg a válaszokat. Akkor próbálj meg. Muchas gracias. Eh, bien, intentaré atenerme a, a, al tiempo que... Köszönöm szépen. Megpróbálom betartani az időbeni korlátokat, de nagyon sok kérdést intéztek hozzám. És az összes kérdés, amit feltettek, nagyon fontos Spanyolország szempontjából. Az első kérdés a módszertani váltásra vonatkozott. Egy olyan kérdésre térnék ki, amely összefügg az önkéntesség elvével. Ugye mi önkéntes ellenőrzésről beszéltünk, illetve arról beszéltem, Az Európai Bizottság a programok esetében megállapította azt, hogy a preventív kontroll jobb, mint az ex ante ellenőrzés. Tehát a preventív ellenőrzés jobb, mint az, ami 2000 és 2006 között történt. Spanyolország nagyon rugalmasnak mutatkozott, és jó szándékúan megpróbált részt venni a közösség érdekeinek védelmében, és azonnal reagált erre a kérésre. 2012-ig aztán megtörténtek a vonatkozó korrekciók. 2011-ben mindössze 500 milliós összegről volt szó a végkifizetéseknél, 2012-ben ezek csak a végrehajtott korrekciók voltak. A kétféle módszernek nyilvánvalóan megvannak a maguk előnyei és hátrányai. Természetesen jó lenne, hogyha ezeket előzetesen látnánk. Egy dolog tény, a végrehajtott korrekciók a programok lezárásáig olyan eredményekhez vezettek, olyan eredmények kimutatásához vezettek, amelyek felhalmozódtak 2000 és 2006 között. Azok a korrekciók, amelyek végrehajtásra kerültek, 1,8 milliárd eurós összegről beszélünk, Ha most arról beszélünk, ami a jelentésekben áll, akkor azt látjuk, hogy 2006 és 2009 között nyilvánvalóan kisebb hibák történtek. Ami a négyes cikk értelmezését illeti, valamint a 438 per 2011-es rendeletet, ezzel kapcsolatosan azt tudom elmondani, hogy a 2000-2006-os időszak utolsó évében az Európai Bizottság egy nagyon fontos változást javasolt. Ez nagyon nagy hatással volt az igazgatási szervek ellenőrzésére és működésére. Az illetékes hatóság azonnal neki látott a munkának, és megváltoztatta működését ennek megfelelően, ezt pedig kiterjesztették ezt a változást az összes regionális szervezés, és az egész tagállamra. Tehát a változások megtörténtek még a visszafizetések előtt, mégpedig 100%-os arányban alkalmaztuk ezeket a változásokat az ország egész területén. ami a 438 per 2001-es rendelet 4-es cikkének értelmezését illeti. Világosan láttuk, hogy ez kötelezővé teszi a változtatásokat, Mi azonban semmiképpen nem szerettük volna, hogy a támogathatóság területén kérdések merüljenek fel. A 2000-2006-os időszak első éveiben az Európai Bizottság nem fogalmazott meg fenntartásokat a működésünkkel kapcsolatosan. Éppen ezért volt oly sajnálatos és fájdalmas a számunkra, hogy bár ezeket a szükséges változtatásokat rekordidő alatt végrehajtottuk, és visszaható módon hajtottuk ezt végre, mégis rossz eredmények születtek, éppen ezért Szeretnénk azt, hogy a jövőben a szükséges változásokról előbb tájékoztassanak bennünket, és ezeket előbb végrehajthassuk, hiszen ez rendkívül fontos egy ország igazgatási struktúráját tekintve. Spanyolország az Európai Unió negyedik legnagyobb gazdasága, Spanyolországnak tehát nagy súlya van, ezért nekünk különösen nagy erőfeszítéseket kell tennünk a megfelelő végrehajtás tekintetében, ezeket az erőfeszítéseket természetesen meg is tesszük, ha erre szükség van. Sajnálatos, hogy ezt nem sikerült előbb végrehajtani. Szó esett továbbá a mozgástérről is. A jelentés arról szól, hogy Spanyolország nagyon nagy mértékben részesült a strukturális alapokból. Ezt nagyra értékeljük, és tudjuk, hogy ez nagy mértékben fellendítette a gazdaságunkat. Az átlagos bérnövekedés volt az egyik eredmény, és számunkra hatalmas hozzáadott értéket jelentettek ezek a források. Ezen források felhasználása képezi most az iránymutatást arra vonatkozólag, hogyan lehet optimális befektetéseket, beruházásokat eszközölni, és hogyan tudunk európai partnereinkkel karöltve konkrét célokat elérni. Sajnos azonban azt kell, hogy mondjam, hogy a spanyol állam volt az, aki nagyon nagy mértékben részt, részt vett, oroszlán részt vállalt ezen beruházásokból. 15% volt az EU-s finanszírozás, és 85% az állami finanszírozás arány, aránya. A 15 plusz 85-ből jön ki nyilván a 100 százalék, nincs kétsége felől. És amikor Spanyolországban problémák merültek fel, vagy közlekedés, környezetvédelmi rendelkezéseknek nem feleltek meg maradéktalanul, akkor bizonyos infrastruktúrális projektek esetében nem valósulhatott meg az ilyen arányú finanszírozás. A strukturális alapok tehát mindenképpen példaként szolgáltak a számunkra. Különböző spanyol kormányok ilyetén gyakorlata eredményezte azt, hogy rugalmasak lehetünk, és költségeket visszatéríthetünk bizonyos esetekben. Az Európai Unió vezető szerepe miatt tehát sikerült a támogathatóság arányát, megfelelő arányát elérnünk. Több kérdés is elhangzott, ezeket úgy gondolom összefoghatjuk, csokorba foghatjuk. Ezek mind-mind arra vonatkoztak, hogy hogyan tudjuk a, az alapokkal kapcsolatos irányítást, igazgatást javítani, illetve hogyan javítható az igazgatási struktúra. Spanyolország erősen decentralizált, az autonóm területek széleskörű igazgatási hatáskörökkel rendelkeznek, és vannak olyan helyi struktúrák, amelyek szintén nagyon nagy szerepet játszanak. A spanyol kormány vállalást tett arra, hogy ezt a helyzetet megoldja. Természetesen belátjuk, hogy az igazgatási struktúrák mind-mind saját identitással bírnak, ez az alkotmányból adódik, de nyilvánvaló, hogy az egyes igazgatási struktúráknak nagyobb együttműködést kell megvalósítaniuk. Ez a szerkezetváltás egy nagyon nagyra törő, ambiciózus politikai célnak van alárendelve, és minden, a struktúra minden szintjét érinte, érinti. A kormány alapelve mindebben az, hogy egy megfelelő igazgatási struktúrát kell létrehozni, amelynek azon az alapelven kell nyugodnia, hogy minden igazgatási struktúrában található elemhez egy hatáskör rendelhető hozzá. Sok strukturális és szabályozási kezdeményezés indult el ennek kapcsán, ezek mind-mind eredményeket hoznak. Van például egy jelentés, amelynek a fő célja az, hogy a kettős párhuzamos struktúrák megszűnjenek. Ugyanis az ilyen struktúrák miatt pénzt herdálunk el, és nem bánunk gazdaságosan a humán erőforrásokkal sem. Biztos vagyok abban, hogy ez a strukturális váltás eredményekhez fog vezetni. Beszéltem arról, hogy egy bizonyos időszakban voltak, volt körülbelül 150 olyan elem az igazgatási struktúrában, amelyet most összekívánunk vonni. Ennek eredményeképpen 10 nemzeti szintű új elem következik, keletkezik, és 17, amely a területi, territoriális kritériumoknak felel meg. Ez azt jelenti, hogy az autonóm területekre vonatkozólag egy-egy szerv jön létre. Az elnök félbeszakítja felszólalót. Azt kérném az államtitkár asszonytól, hogy ez többi kérdést írásban válaszolja meg, hiszen máskülönben a többi mentesítési napi rendi pontra nem lesz időnk. A bevezető elvileg három perce lett volna, és 20 percre, percesre sikerült ez a bevezető. Tudom, hogy sok kérdést tettek fel önnek, de szerintem járjunk el úgy, hogy ezeket írásban válaszolja majd meg. Nagyon szépen köszönjük önnek, hogy eljött hozzánk államtitkárasszony, és nagyon örülnénk annak, hogyha megkapnánk majd az írásos válaszokat öntől. Genauso kann ich an der Stelle auch akkor a bizottságnak sem adhatok már szót, úgyhogy arra kérem a jelentéstevőt, hogy a bizottságtól is kérjen írásbeli magyarázatot, és jön a következő jelentés, mentesítés. Jelentéstevő, tessék! Köszönöm szépen! Akkor én is csak a jelentésem felére szorítkozok, és azzal kezdeném, hogy mit nem kaptunk meg a bizottságtól. Először is nagyon-nagyon sok problémáról hallottunk a tagállamokból, ezt nem akarom említeni már, de úgy gondolom, hogy a bizottság nagyon jó jelentést tett, nagyon sok mindent felkarolt Gájer kolléga jelentéséből. A szankciós mechanizmus a mezőgazdaság és kohéziós politikában megvalósul. Nettó pénzügyi finan- korrektúrákkal most ez lehetséges a tagállamokban is a mezőgazdaságban halasztásra és felfüggesztésre is lehetőség van. Ez javítja a helyzetet. Nagyon jó, hogy a bizottság különbséget tesz a tagállamok között az unió pénzügyi érdekeinek védelmében, és jónak tartjuk a 2020-as intézkedési tervben a küszöbértékek megemelését is a regionális politikában. Végül, de nem utolsó sorban, van egy informális ütemterv, és a nettó pénzügyi korrektúrákat úgy tűnik, hogy a bizottság a következő hónapokra nézve lebontotta már időtervre, és ezt nagyon pozitív fejleményként üdvözöljük. De, és ez nagyon nagy de, Mi úgy gondoljuk, hogy egy mentesítési eljárást illetően az, hogy valaki azt mondja, hogy reménykeltő, az nem elég. Az elmúlt hónapokban nagyon sok mindent kritizáltak, az az elf, hogy remény, az még be kell bizonyítani. Én szerintem ez nem elég egy százszázalékos mentesítéshez. Néhány területen az eszközök nem elég konzekvensek. Például nincs egy szisztematikus vételi rendszer. Megint hallottuk, hogy a tagállamoknak a jelentései nem elég megbízhatóak. Amit mi kérünk, az az, hogy a bizottság kötelezze el magát, hogy a végkedvezményezetteknél és a nemzeti szervezeteknél, a jóváhagyási szervezeteknél ellenőrzéseket végeznek azokon a helyeken, ahol a múltban hibák merültek fel. Ez nem több bürokráciát jelent, hanem egy erősebb koncentrálást, és jobban meglátjuk, hogy a bizottságnak hogy nőnek ezzel a jogköre és eredményei. Aztán a projektek humán erőforrásai, feltöltései. Mi úgy gondoljuk, hogy túlságosan blokkolják a procedúrákat a szükségtelen adminisztratív eljárások. Ez pedig a költségvetésekben veszteséghez vezet. Tehát itt is változtatásokat várunk. Mezőgazdaság a nettó korrekciók mellett kellenek a büntetések. Mindig ugyanazt a hibát, ha egy tagállam elköveti, akkor egyértelmű büntetést kell, hogy kapjanak, nem csak a korrekció maga, hanem a büntetés is kell. Különösen a mezőgazdasági parcella regisztrációs rendszer esetében. Például, ha én mindig rossz helyen parkolok, és mindig csak oda vigyeztenek egy büntetést, akkor úgyis minden nap megcsinálom, és befizettem. De azzal én költséget okozok, mert lefoglalom a parkoló helyet. Tehát Szerintem ilyenkor a büntetést is eredmény, emelni kell, és ilyenkor nem csak a helyi rendőrséget kell bevinni, és el is bevonni, és el is kell szállítatni a gépkocsit. Tehát az analógiával élve közvetlen felelősségvállalásra van szükség. Aztán a számvevőszékhez. Szerintem végre lépniük kellene már, ha nincsenek olyan megfelelő jelentések országra lebontva, amelyek információt szolgáltatnak, akkor nem érjük el az eredményeket a mentesítéssel. Hölgyeim és uraim! Most már egyértelmű, a megbízható EU-s pénzkezelés, a központi kérés bizonyos országokban nem általában véve, de bizonyos tagállamokban át kell ezt világítani. Többször hallottuk azt, hogy ez csak EU-s pénz, ezt elkölthetjük. Ez megengedhetetlen. Így aztán, hölgyeim és uraim, így aztán a mezőgazdaság és regionális politika területén, a társfinanszírozás területén kritikát gyakorolnánk. Ezek a fenntartásaink. Hölgyeim és uraim, ezeket főleg a tagállamokra nézve kell tekinteni. A bizottság a szerződés őre, de gyakorlatilag most már nagyon fontos, hogy felszólítsa a tagállamokat. Így ha eddig ez nem került erőtérbe, akkor most előtérbe fog kerülni. Most akkor mit tegyünk? A szerződés keretében mi, mint parlament, csak azt mondhatjuk, hogy igen vagy nem, vagy ledobjuk az atombombát, vagy nem. Csak ennyi. Évekig ez folyt, rávólintunk, és akkor utána mi lesz? Most, hogy a választási sok jönnek, utána a választások után ki gondoskodik arról, hogy ez megvalósuljon. Ez a mi kötelezettségünk is, hogy mit akarunk elérni a fenntartásainkkal, mielőtt megint feledésbe merül. És mielőtt elítélik eleve ezt az ötletet. Kérem, a számvevőszék is azt a politikát követi, hogy az, hogy mennyire megbízható egy jelentés, az egy külön téma náluk. Miért? Nem lehet mindenre rábólintani mindig. A bizottság maga is néha fenntartásokkal él. Például olyan esetben, hogyha megfelelő célokra költötték a pénzt, de vannak bizonyos programok, amelyek esetében fenntartással él a bizottság. Tehát még egyszer, az előbb mondtam, én úgy gondolom, hogy száz százalék legitimus megfelel a mi feladatainknak, hogy ezt megemlítsük. Ne értsenek fél. Jó is lehet az, hogyha a mentesítésre rábólintunk, különösen amikor itt mindenféle hír Nem erről van szó. Ha megadjuk a mentesítést, akkor a vizsgálati fenntartással azt szeretnénk elérni, hogy rákényszerítsük jobban a tagállamokat, hogy teljesítsék a kötelezettségeiket. Én úgy gondolom, hogy ez a feladatunk, és már várom a kollégák reakcióját és a bizottságét. És köszönöm szépen! Okay, thank you. Yeah. Köszönöm szépen! előadó úr. Akkor most átadom a biztosnak a szót. Nem vezetek be semmit, átadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadónak a bevezető szavait. Tisztelt képviselők! Szeretném kihangsúlyozni, hogy a bizottság osztja az agályokat, a célkitűzéseket, amelyeket az előadótól hallottunk. A 2012-es költségvetési mentesítés érdekében. A bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy az Európai Unió költségvetése megfelelő módon kerüljön alkalmazásra, és hogy a megalapított hibaarány csökkenjen. Itt nagyon nagy számú ajánlást kaptunk a számbevőszéktől és a mentesítési szervektől. Azonban el kell gondolkoznunk a helyzeten, hogy hogyan lehetne tovább javítani. A 2012-es költségvetési évre áttérve most nem említeni meg ismét a módszertani változásokat, amelyekről már szó volt, de a hiba arányok általában a tagállamok szintjén észlelhető, illetve azonban a programokban, ahol megosztott menedzsment van. Ez azt jelenti, hogy a megfelelő szinten kell reagálnunk a közös végrehajtás során. Teljes mértékben figyelembe kell venni a felelősségeket is. Itt a szerződés 17-es cikkében ez pontosan meghatározásra kerül, ugyanúgy, mint a pénzügyi rendeletben. Itt sárga lapot kapott a bizottság, és pedig politikai fenntartások formájában, ahogy az előadó szóval is tette. Tehát ez ugyanolyan, mint a, ugyanaz lenne, mint hogyha egy játékos adna a bírónak sárga lapot, hiszen a bizottság itt betartja a játékszabályokat. Már elmondtam az előadónak, hogy a politikai fenntartások itt a költségvetés 70 százalékra vonatkoznak regionális és vidékfejlesztési politikában, illetve a mezőgazdaságban. Én pont az ellentétét, ellenkezőjét látom. A bizottság az összes pénzügyi szereplővel együttműködik, és lényegesen csökkenteni kell a hibák számát közösen. Most akkor szeretnék áttérni a bizottság milyen lépéseket javasol annak érdekében, hogy a leglényegesebb kérdésekkel foglalkozzunk. Nézzük meg az új auditálási stratégiát. Már jelezhetem, hogy a következő mentesítési eljárás során bemutatásra kerül, ugyanúgy, ahogy a rendelettervezet ezt részletezi is. Nagyon lényeges forrásokat szántunk a nemzeti auditálásra, a nemzeti számvevőszékek számára. 2013-ban a könyvvizsgálat 47 kohéziós és regionális alapot és 85 szociális alapot, és a költségvetés 96-99 százaléka rendben volt. Új könyvvizsgálási stratégia alakul majd ki, és ennek segítségével remélhetően, remélhetően jobban orvosolni tudjuk majd a hiányosságokat. Hiszen itt a tagállamokban és a régiókban évről évre látjuk a hibákat. Nagyon fontos, hogy korrektív módon lépjünk fel. A bizottság követi azokat az ajánlók arra vonatkoznak, hogy szúrópróba szerűen hajtsunk végre könyv és számvizsgálatot. A pénzügyi korrekciók most a kohéziós politikára is vonatkoznak. Itt pedig rendszeresen kell alkalmaznunk átlátható objektív kritériumok alapján, ahogy ezt a delegált aktusokban olvashatjuk. A pénzügyi korrekciók pedig a következő éves jelentésben kerülnek majd bemutatásra, amely az Európai Unió éves költségvetésének védelméről szól. A bizottság megvizsgálja, hogyan lehet az éves tevékenységi jelentésben az információk minőségét javítani. Itt többek között gondolok a kockázat kezelésre, a jelentéseket természetesen figyelemmel kísértük. A bizottság osztja azt a nézetet, hogy a konformitási eljárás ne tartson két évig. Azon vagyunk, hogy csökkentsük ezt az időtartamot, mindent megteszünk, ami lehetőségünkben van, hogy ezt a célt elérjük. Ami Portugáliát és Franciaországot illeti, illetve az ott észlet hibákat, erről is szól a jelentés tervezete, itt a mezőgazdaság tekintetében a cselekvési terv Portugália esetében befejezésre került és a hatását pedig kivizsgáljuk majd. Hogyha 2013-as adatok rendelkezésünkre állnak. Franciaország esetében átfogó cselekvési tervet fogadott el az Agri főigazgatóság. Most a francia hatóságokon a sor, hogy a parcella nyilvántartási rendszerüket korszerűsítsék. Természetesen az Agri főigazgatóság nyomon kíséri majd a francia hatóságok tevékenységét, hogy eh, hogyan korszerűsítik a nyilvántartásukat. Meg vagyunk győződve róla, hogy a nemzeti adminisztrációk a nyilatkozataik alapján jobb elszámoltathatósághoz vezetnek majd a tagállamok részéről. A bizottság teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy a önkéntes nemzeti nyilatkozatokat támogassa. És erre létre is jött egy intézmény közi munkacsoport, amely folytatja munkáját az elkövetkezendő hetek során. Itt egy új eredménymérő rendszerre szükség van, hogy az üzleti életnek és a polgároknak jobban, objektívebben bemutassuk az Európai Unió működését. Minden jogszabályban megjelenik majd ez, amelyeket a jogalkotók elfogadtak az új MFF tekintetében. A bevételekre térek át. Itt egy nagyon ambiciózus cselekvési tervet fogadott el a bizottság, hogy az adócsalás és az adó megkerülés ellen fellépjen a vámok tekintetében pedig eh, irányelvet eh, javaslunk az Európai Unió pénzügyi érdekenek védekében, hogy eh, büntető jogi eszközökkel is felléphessünk a csalás ellen. 2013-ban például itt körbe tartozásokkal kapcsolatos csalásokkal szemben is felléphettünk. Ehhez természetesen megfelelő adatokra volt szükség, a megfelelő adatok birtokában a bizottság tám tájékoztatja majd a parlamentet. 2013-ban kialakítottuk például a cigaretta csempészet eh, elleni cselekvési tervet, amely pillanatnyilag végrehajtás alatt áll. Én is aggódom, úgy, mint az előadó, hogy nem elég szoros a RAL nyomon követése. Ezek tovább növegettek az előfinanszírozás tekintetében. Ez hosszú távú cashflow-t feltételez, de ehhez mindenképpen azonosítani kell a problémákat. A bizottság pedig elkötelezett amellett, hogy ezzel az eszközzel intenzívebben éljen. Hölgyeim és uraim! Az előbb bemutatott intézkedések egy részletes levél tartalmát képzik majd, amely eléri önöket, szakbizottságukat az elkövetkező napok során. Szeretnék bemutatni, hogy a bizottság mennyire elkötelezett amellett, hogy a politikai fenntartás fogalma nem helyén való ebben a mentesítési ügyben. A levél remélhetőleg hozzájárul majd ahhoz, hogy sikeresen lezárjuk a mentesítési folyamatot. Köszönöm szépen, biztos úr! Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani, hogy nyilatkozatot tesz itt a szakbizottságunkban, most pedig szeretném megnyitni az eszmecserét, ha szeretném tudni, hogy ki szeretne részt venni a vitában, mert úgy tudunk gazdálkodni a felszállás idővel, 20 percünk van, tehát kettő perces felszólalási időt kapnak a képviselők. Jó, három perc, jó, kaphatnak három percet. Derek Vaughan. Köszönöm szépen a biztos úrnak és a jelentéstevőnek is az elhangzottakat. Hallhattuk már, hogy a hiba arány 4,8%-ra nőtt. A jelentéstevővel egyetértek abban, hogy ez a szám még mindig túl nagy, a biztos úr elmagyarázta, hogy ez miért történt, a módszertani váltás a legfőbb ok, de az általán korrekciókat sem vették figyelembe, ez is az egyik ok. És persze a programozási időszak végén járunk, ami azt jelenti, hogy sokkal több kifizetésre kerül sor ebben az időszakban. Én úgy gondolom, hogy a tagállamok is alul teljesítettek, ez számomra kulcsfontosságú elem. A jelentés tevő ezt is kidomborította. Nagy mértékben támogatom azt, amit mondott a tagállami ö, nem megfelelő teljesítmény kapcsán, és sokkal inkább oda kell figyelni a jövőben a problematikus tagállamokra. Főként arról szerettem volna beszélni, hogy mi a helyzet a politikai fenntartásokkal, amelyekről mind a jelentéstevő, mind a biztos úr beszélt. Az SND-nek gondja van ezzel egyértelműen. Első ízben javasolnak ilyet, vagy használnak ilyet. Mi úgy gondoljuk, hogy ezek a politikai fenntartások célt tévesztenek, ugyanis mindenek előtt a tagállamok nem megfelelő teljesítményére kellene, kellene odafigyelni. Olyanok ezek a politikai fenntartások, minthogyha tényleg a rendőrt hibáztatnánk azért, mert valaki nem a megfelelő helyen parkolta le a kocsiját a jelentéstevő, és ezzel az analógiával élt. A 2014-2020-as programokra vonatkozólag nem tudjuk ezeket megfelelően foganatosítani, nincs elég időnk. A delegált, azaz felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat és végrehajtási jogi aktusokat még nem véglegesítettük, a projektekkel kapcsolatos kifizetések nem kezdődnek meg az év vége, illetőleg ősz előtt, tehát nem tudom, hogy hogyan lehetne a kívánt javulást elérni ilyen rövid idő alatt. Továbbá úgy gondoljuk, hogy nem szabad az új bizottságot hibáztatni a 2012-es költségvetés miatt is, nekik az új programmal kapcsolatosan van felelősségük. A politikai fenntartások helyett talán inkább konkrét, formális kéréseket kellene benyújtanunk a tagállamokhoz, a számbevőszékhez és a bizottsághoz is. Olyan területekkel kapcsolatosan, ahol a jövőben előrelépést tartunk szükségesnek. És utána majd megfontolhatjuk, hogy a leggyengébb tagállamok esetében akciótervet, illetőleg cselekvési tervet készítünk, bizonyos eszközöket tudunk itt alkalmazni, a mezőgazdaság esetében is átláthatóbbá tehetjük a számlákat, továbbá az új módszer és az új eszközök szorosabb ellenőrzésére, monitorozására is szükség van, és folytathatnám a végtelenségig, mondja a felszólaló. Mindjárt be is fejezem. Úgy gondolom, hogy most meg kellene adnunk a mentesítést, de ezt össze kellene kapcsolnunk bizonyos formális kérésekkel annak érdekében, hogy a jövőben előér, előrelépés történhessen. Köszönjük, én Ines Ayala Sander a következő. Köszönöm szépen. Először is szeretném elmondani, hogy támogatom, amit Derek Vaughan elmondott. Szeretném a szakbizottságot és a szakbizottság elnökét megkérni, hogy készítessen jogi szakvéleményt a témával kapcsolatosan. Nem szeretném, hogyha itt most gondolkodunk elméleti síkon, miközben nem tudjuk biztosan azt, hogy végül jogilag megvalósíthatatlan lesz az egész. Tehát nem szeretném, hogy utólag derüljünk ki, hogy jogi akadályok állnak fenn. Piper úrral kapcsolatos frusztrációmnak szeretnék hangot adni. Igen, igen, önről beszélek, Piper úr. Abból indultam ki, hogy volt a forrásoknak valamilyen szintű felfüggettése, felfüggesztése. Ön Németországot bírálta többször is, de jelentésében ez mégsem szerepel. Továbbá a 171-es pont alatt néhány tagállamot bírálnak, aztán a 172-esben van szó Németországról, és aztán üdvözlik egy további pontban a szövegben a források felfüggesztését, de itt nem nevesítik a konkrét tagállamokat. A spanyol polgároknak őszinte, őszintén szóval elegük van abból, hogy kettős mércét használnak és álszent módon járnak el. Ami a hozzáadott érték adót illeti, Spanyolország és Németország között 10 milliárdos különbség tapasztalható. Én ennek utána néztem, de ez mégsem áll benne a jelentésében. Ön annak idején elmondta, hogy elismeri ennek a tényszerűségét, ez mégsem bukkan fel a szövegben. Spanyolország, az Egyesült Királyság, Belgium, sőt, még Finnország is említhető. 2012. december 31-én függesztettek fel mindössze két programot, és ez a két program németországi program volt, és ez a tény mégsem szerepel az ön jelentésében. Nem tartom helyén valónak azt, hogy egy német jelentéstevő szépít a német helyzeten. Szerintem azért jó lenne, ha magyarázatot fűzne ahhoz, hogy hogyan járt el ebben és sem, Semeta biztos úrnak pedig azt mondanám, hogy ön azt mondta, hogy ő, ön a játékvezető. Nem, a bizottság nem a játékvezető, önök a játékosok. A játékosoknak pedig jó edzőre van szükségük, és hát hogyan bánnak a rossz játékvezetőkkel, ezt ön is tudja, hogy rossz játékvezetőkkel mi történik. Én annak örülnék, hogyha a bizottság élne kezdeményezési jogával, ne pedig utána mutogasson majd újjal a többiekre, hogy nem jó ez így. Panajotova, képviselő. На първо място бих искал да поздравя докладчика господин Пипър за работата по доклада и направените констатации обективни в него. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját, gratulálni szeretnék neki, és gratulálok a következtetésekhez is, amelyeket levont. Sajnálatos módon sorban már harmadik éve tapasztaljuk, hogy a kap és a kohéziós politika területén is hibák mutatkoznak. Főként, ami a közbeszerzéseket illeti. Szeretnék ezért gratulálni az Európai Bizottságnak, amiért javaslatot tett arra, hogy azon tagállamokkal szemben, ahol halmozottan fordulnak elő hibák, szankciókat foganatosítsunk. Semeta úrhoz intézem kérdésemet. Úgy gondolja-e, hogy a szankciók, illetve a szankciók alkalmazására vonatkozó szabályok eredményhez vezetnek-e majd? Lesz-e ennek megelőző jellegű preventív hatása? A tagállamok fegyelmezettebbek-e? És megfelelő lépéseket tesznek-e a hibák kiavítására, korrekciójára, ami az európai alapok felhasználását illeti. Továbbá Piper úr jelentésében szerepel egy olyan javaslat, miszerint a maga, legmagasabb a rendelkező országok esetében külön jelentések készüljenek. Említeni szeretnék egy harmadik dolgot is. amely szerepel magában a jelentésben, és a 210-es pontra gondolok. amely január 22-ét nevesíti. Jan Mulder, köszönöm. Ami a liberálisokat illeti, még nincs végleges álláspontunk. Az alapvető probléma az, hogy a számvevőszéktől a bizottság 12 9 éven keresztül nem kapott pozitív visszajelzést, de ennek ellenére a parlament egy évet kivéve mindig rám bólintott a mentesítésre, pedig a helyzet nem javul. Hogy magyarázzuk ezt meg az állampolgároknak? Elfelejtünk minden ígéretet, rábólintunk mindenre minden évben, pedig az eredmény nem is az, amit várhatnánk, vagy amit elvárhatnánk. Ami a sárga kártyát és bíró összehasonlítást illeti, ez szép analógia, de a szerződés szerint az EB a felelős, és az egyetlen sárga kártya, amit itt bárki kioszthat bárkinek, az a parlament a bizottságnak. És én teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a tagállamokban van a probléma. Ezért aztán szerintem jó elképzelés a fenntartások alkalmazása a raportőrtől. Még akkor is, hogyha önök a bizottság részéről ezt ellenzik, hiszen azt gondolják akkor, hogy a költségvetés 70%-ára nem adunk nem értünk egyet, mint mentesítésre. Tehát a bizottság a főigazgatók jelentésében miért megengedett, hogy éljenek vizsgálati fenntartásra, és miért gondolják, hogy a parlamentnek nincs joga ehhez? Ez számomra egyáltalán nem egyértelmű. Kérek egy választ írásban erre a bizottságtól, mi a vizsgálati fenntartás, miért gondolják, hogy mi nem tehetjük meg, a bizottságon belül pedig meg lehet tenni. Köszönöm. Köszönöm a kollégáknak, köszönöm, hogy tartották az időkorlátokat, most pedig a bizottságé a lehetőség, hogy válaszoljanak. Először is Jan Mulder utolsó kérdését illetően. Írásban szívesen válaszolok az érveinket illetően. Már mondtam, hogy küldünk majd egy ilyen levelet, és abban azt is megmagyarázhatjuk, hogy miért nem tartjuk helyesnek a politikai fenntartásokat. De Amikor a bizottságon belül valamelyik főigazgatóság fenntartással él, az azt jelenti, hogy ki is kell javítaniuk a helyzetet az adott területen. Figyelembe véve az ellenőrzések több évességét, és a háttérhelyzetet, Szeretném, hogyha megint megnézné az adatokat. 2009-2012 vegyünk egy átlagot. Akkor egy közel 4%-os hibaráta lesz. Idén a bizottság a 2%-ot tarthat tartja elfogadhatónak a teljes költségvetésre nézve. Nem gondolja, hogy ez azért azt mutatja, hogy sokat várunk a bizottság részéről? Hogy megvédjük az EU-s költségvetést? Kérem, ezt vegye figyelembe. Aztán a múlt évet illetően, amikor javult a helyzet, sőt, szignifikánsan javult, és 2000-2006-os időszakra nézve, én úgy gondolom, hogy ez nem indikatív arra, hogy ugyanez lenne a helyzet 2012-ben, nem értek egyet. Az ellenőrzések rendszere több éves ha a probléma 2012-ben merült fel, akkor valószínűleg fel fog merülni. A teljes költségvetési időszakban. Ezért több éves a több, é, a több éves ellenőrzés. És természetesen a számvevőszék éves alapon működik, és nem veszi figyelembe az ellenőrzések több évességi karakterét. Ayala Sender asszony. Az edző szerepét illetően. Mi próbálunk jó edzői lenni a tagállamoknak, tréninget, tréningezzük őket, legjobb gyakorlatok cseréjét biztosítjuk, Rübich úr is említette, hogy a játékostól is függ ez a dolog, mi elég sok mindent investálunk a tagállamok trenírozásába, és ha kívánják, akkor a bizottság be is számol erről. We need uh, to invest uh, further into the training uh, due és természetesen a szabályok most változnak, és az új bizottság készen áll arra, hogy akik a tagállamban hajtják ezeket végre, ezek jól képzettek legyenek. Aztán az előadó kérdéseit illetően az auditok fokozását a legproblematikusabb tagállamokban. Az auditálási stratégiát most készítjük elő. Kockázatelemzésen alapszanak, és azok a tagállamok, akik a legrosszabbul teljesítenek, több auditálásnak lesznek alávetve, mint a többiek. Ez nyilvánvalóan a kedvezményezettekre is vonatkozik. És az szándékunk, hogy tovább fokozzuk ezt. A projektek lecserélését illetően. Önök tudják, hogy retroaktíve ez nem működik, tehát ez az új szabály, de ez a rendelet azt is mondja, hogy az elhibázott projekteket új projektekre lehet cserélni, hogyha hibarátát fedeznek fel a tagállamok. Ez a szabály. Önök tagjai a régiók bizottságának. Úgyhogy nem értem, hogy, választ, hogy változtathatnánk ezen a szabályon, hiszen néhány hónapja fogadtuk el. Ugyanez a helyzet a mezőgazdasági büntetésekről. Szívesen alkalmaznánk pénzügyi büntetéseket, de akkor mondják ki. A szabályokat be kell tartani. És végre kell hajtatni. A jelentés néhány részében megkérdőjelezi a jogalkotási hat hatóságok tevékenységét. Én nagyon nehezemre esik ezt megérteni, hogy mi ez a hozzáállás. A szabályok, ha megengedik, legyen szó akár régi, akár új jogszabályokról, a lehető legszigorúbb megközelítést alkalmazzuk. De a jogszabályon túlmutatóan nem léphetünk. Tehát szerintem abból, amit ismertettem a bevezetőmben, egészen nyilvánvaló, hogy készen állunk arra, hogy együttműködjünk a szakbizottsággal, annak érdekében, hogy az EU-s alapok kezelésén javítsunk. Megkérném a bizottságot és a parlamentet, hogy vegyék ezt figyelembe, amikor politikai fenntartással élnek, amit mi nem tudunk elfogadni. Köszönöm szépen. Most akkor kettő percre Markus Pieper kap szót, hogy lezárja ezt a kört. Köszönöm szépen, elnök úr! Ajla Szender kolléganőnek szeretném elmondani, hogy a Wordben van egy keresési program. Adja be, hogy Németország, vagy Germany, és akkor utána nézem meg, hogy mi van ott. Három találatom volt most, hogy megnéztem. Tehát, hogyha Németországhoz csinál majd módosítókat, az összeset támogatni fogom. Tehát, hogy egy kicsit, hogyha egy kicsit kevésbé vettük a saját országunkat figyelembe, az rendben van, de spontán meg rákeresem Németországra, és háromszor megtaláltam. Az összes tagállamot említik, szinte az összes tagállamot. Tehát, hogyha megnézi az egész jelentést, minden ország eh, kap egy dádát. Tehát nem pártos jelentésről van szó a kollégák reakcióira térnék ki. Lényegében, amit a liberálisok mondtak, amit a, amit a saját pártom mondott, az támogató volt, az SSD részéről kaptam kritikát, de hogyha Derek Vont jól értettem, nem tartalmi kritikát fogalmazott meg, hanem a politikai fenntartások formája tekintetében. Hogyha jól értettem, akkor az SZSD a tartalmi részét vállalja, és a következményektől tart. De természetesen pontosítom ezeket a fenntartásokat. Na, mi a helyzet a fenntartásokkal? Ez egy picit eltérít az Európai Bizottságtól. Igazat adok a biztosnak, biztos úr. Itt lehet, hogy az egyik vagy a másik dolgot félre lehet értelmezni. Dann steht immer wieder, dass wir die Kommission... De mi szeretnénk támogatni a bizottságot kompetenciával is. Ezt is többször említettük, hogy partnerek vagyunk. Tudjuk, hogy kik a rossz fiúk ebben a játékban. De úgy gondolom, hogy most nagyon szoros a határidő a módosítókkal, de csak bátorítom a kollégákat, hogy tegyünk valamit. Esetleg még egy megjegyzés. A regi szakbizottsággal Stelle vielleicht so abgestimmt. Also beim Regi habe ich a Regivel állandóan egyeztettem, és máshogy egyeztettem, mint a kollégákkal, tehát senkinek sem appellálok a lelki ismeretére. Másik témáról van szó, de mindenképpen a költségvetés ellenőrzés szempontjából ítéljük ezt meg, és nem azok szempontjából, akik profitálnak ezekből az összegekből. De most be is fejezem, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Én is köszönöm szépen az előadónak és mindenkinek, aki részt vett ebben a vitában. Egy igazgatónak is köszönöm a számbevőség részéről. Még egy pár dolog van, amire írásban kapunk majd választ. Köszönöm szemet a biztosnak. Ugye a bizottság még írásban is küld válaszokat a mai ülést. Berekeztem, és legközelebb találkozunk.